Sorry to, sorry Sylvie, Yvonne, we'll, we'll begin now. Szilvi, el fogjuk most már kezdeni, de mivel csak két tag volt jelen, gondoltam várunk még kicsit, most már elkezdjük. Picit módosult tegnaphoz képest a napi rendünk. A tízes ponttal kezdjük, a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem. A jelentéstevőnk Szilvi van Kaufmann a jelentéstervezetet ő fogja bemutatni. Elnézést kérek a késedelemért, de szeretnélek megkérni akkor, hogy mutass be ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr, szép jó napot, jó reggelt kívánok minden kollégának. Egy olyan világban, olyan időkben élünk, amely a digitalizáció révén nagyon gyorsan változik, és ennek nyilván van kihatása arra is, hogy hogyan teljesítjük a fizetéseinket. A nem készpénzes fizetőeszközök, online utalások, bankkártyákat sorolhatjuk ide, vagy a virtuális valutákat is ide sorolhatjuk. Ez természetesen vonza a bűnözőket is. 2013-ból vannak számok, a melyek szerint Európában 1,44 milliárd eurós összegben érte kár az Uniót, és ez csak a jéghegy csúcsa. Európa még nem rendelkezik statisztikával összességében itt a csalásokat illetően, a kártyákra tekintettel, és hát mindennek természetesen határon átnyúló dimenziója van, az elkövetők és a csalók nem feltétlenül ugyanabban a tagállamban telepettek le, és ez óriási kihívás jelent a tagállamoknak. A bűncselekmények és azok tartama is különböző tagállamról tagállamra, és az irányelv célja az, hogy legyenek minimum követelmények, standardek a fizetőeszközök tekintetében, azonosok legyenek a definíciók, és el, ebben kell támogatást nyújtanunk. Van már egy rendelet egyébként a tanácstól, 2001-ből származik ez a keret ö, határozat, de ennek a szabályai egyszerűen nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, különösen, hogyha a technológiai fejlődésre, a trendekre gondolunk. Készít egy hatástanulmány a bizottságtól, nagyon jó érveket is sorol fel, annak érdekében, hogy a jelenlegi szabályokat miért is kell átdolgozni. A bizottság által javasolt módosítások mire is terjednek ki az alkalmazási hatály módosítására, tekintettel a virtuális valutákkal történő fizetésre, aztán az elkövetett bűnöknek a az egységesítése, definíciója és a minimum szankcióknak a meghatározása. A joghatóság kérdését is tisztázni kell a bizottság szerint, és magam részéről aláhúznám azt is, hogy a csalás áldozatait is támogatásban kell részesíteni. Összességében ez véleményem szerint egy nagyon kiegyensúlyozott, helyes javaslatcsomag. A javított határon átnyúló együttműködés a tagállamok között is alapvető ahhoz, hogy nyomon tudjuk követni ezeket a bűncselekményeket, hiszen ezek nem állnak meg a határon. Ezeknek a felderítését meg kell könnyíteni. Ugyanakkor európai szintű statisztikákra van szükség ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen volumenű csalásokról van szó. A bizottság kezdeményezését támogatom, hogy új jogalkotás szülessen, hiszen ez a az Európai Unió büntető jogának liszabonizálásához ez egy nagyon fontos lépés volna. Jelentéstevőként a bizottság javaslatát kiegészíteném és erősíteném a magam módosítóival. Ötöt ezek közül szeretnék is részletezni. Az első az áldozatok erőteljesebb támogatása, hiszen aki hitelkártya csalás érint, annak további következményekkel is számolnia kell. A saját azonosság, mások általi felhasználása rengeteg következményen járhat, például a bonitás leromlásával is együtt járhat. Egyszerűsíteni kellene a nyomon követést, azzal, hogyha az online bűn, tehát elkövetést egyszerűsíteni tudjuk. Mindenképpen fontos, hogy ennek a, az európai hozzáadott értékét láthatóvá tegyük, és európai dimenzióba helyezzük, hiszen az újfajta technológiák, tekintetéből egyszerűen mm, ajánlást kell tenni a, az érintetnek is arra, hogy hogyan tudjon védekezni a csalások ellen. Az ötödik pont pedig az, hogy mivel lépnünk kell, ezért a megvalósítás határidejét rövidíteni kell, és a bizottságot is fel kell szólítani, hogy négy év elteltével az irányelvről egy értékelést szolgáltasson. Elnök úr, talán zárásképpen még egy nagyon fontos megjegyzést engedjen meg. A bizottsági javaslat második cikkében definíciók, fogalom meghatározások szerepelnek, melyek e irányelv tekintetében relevánsnak minősíthetőek. Ahhoz, hogy más jogszabályokkal koherenciára jussunk, az Econnal, aki egyébként illetékes lenne ebben a témakörben, abban állapodtunk meg, hogy itt a Libén belül ehhez a kettes cikkhez nem engedünk meg módosítókat. Ehelyett a pénzmosás elleni irányelv fogadom meghatározásait vennénk át, és ezek hamarosan úgyis napvilágot látnak, úgyhogy ez a kettes cikk tulajdonképpen át fogja tudni venni az említett irányelvből a definíciókat. Talán még a határidőket illetően hagy mondjam el, hogy a módosítók benyújtására szabott határidő április 11-e lesz, délután 17 óra. 25-én, 26-án áprilisban tárgyalni fogunk, még cserélünk ezekről a módosíták, módosítókról, és ha maradunk az ütemtervnél, akkor június 25-én szavazásra tudjuk botát, bocsátani ezt a dossziét. Ennyi lett volna a részemről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, Szilvi. Ez az utolsó eljárási pont, amit említettél a kettes cikkre vonatkozóan, ami valóban az ECON illetékeségi körébe tartozó téma, és ami pedig a különböző definíciókat ér illeti, ugye, ami a fizetésekre, kifizetésekre vonatkozik. Erre vonatkozóan a kettes cikk alatt nem lesz tehát a Libe részéről módosító. Ezeket említetted, és akkor tudjuk, hogy mik a határidők is. Nem tudom, hogy a, az árnyékjelentős levők részéről van-e hozzászóló? Igen. Köszönöm. Mi is támogatjuk a bizottság javaslatát. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges csomag, különösen mivel egy nagyobb ö, csomag része, és óriási a kihívás a ö, fizetések biztonságát illetően. Ö, a jelentéstevő kiváló javaslatát is támogatjuk, különösen azokat a mechanizmusokat, amelyekkel a bírósági és bűnözdöző szerveknek egyszerűsödik a munkája. Az információ csere is nagyon lényeges, rövid az idő az átültetésre, amikor majd életbe lép ez a jogszabály nyilván nyomon kísérjük a munkát, a magunk részéről is be fogunk nyújtani módosítókat, és remélem, hogy a jelentéstevő ezeket úgy értékeli, hogy segítenek abban, hogy ezt az eszközt tető alá hozzuk. Éva Zsoli következik. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Szilvi Kaufmann munkáját, kitűnő jelentést készített, ez kitűnő alapja a munkának, ez az új irányelv nagyon fontos. Nagyon fontos hatékonyan fellépni a csalás ellen, európai szinten. A korábbi keret nem vette figyelembe a nagyon fontos változásokat a virtuális fizetőeszközök kapcsán, éppen ezért eh, ezt feltétlenül meg kellett reformálni. A legtöbb dologgal egyetértek. Nagyon fontos az Európol és az Eurojust eh, erőteljesebb bekapcsolása. Önnek teljes mértékben igaza van, hogy erre jelentős hangsúlyt fektetett. Ha, ha valakinek például ellopják a, a személyigazolványát, akkor évekig szenvedélnek kárát. Az egyszerűsítés gondolata, illetve az online módon történő bejelentés lehetővé tenni azt, hogy gyorsabban haladjunk. Bizonyos aspektusokat fontos lenne tovább pontosítani. Például azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne egy európai szintű titkosszolgált felállítását, és ami a határidőt illeti, illetve a bejelentések határidejét, én biztos vagyok abban, hogy minél hamarabb meg fogjuk találni a szükséges kompromisszumot. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Cor- Köszönjük szépen, Korao képviselő. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak a munkájáért és a bizottságnak is a javaslatért. Támogatni tudjuk azt, amiről beszámolt Kaufmann asszony, mint jelentéstevő. És annak a volumene, hogy mit is érintenek ezek a csalások, ezekről azt is tudjuk, hogy óriási bevételt jelentenek a szervezet bűnözők csoportjainak. Ezek ellen a szervezet bűnözési esetek ellen fel kell lépnünk, megfelelő eszközök birtokában kell ezt tennünk, itt kellene kezdenünk, hogy a bűnő ezeknek a csoportoknak a tevékenységeit visszaszorítsuk. A pénzmosás elleni irányelvre is utaltak, és arra is, hogy ez a bűnözés szempontjából milyen fontos. Két pontot emelnék ki. A az áldozatokra mindenképpen jobban kellene koncentrálnunk, az ő támogatásukat kellene felerősítenünk, ezt kellene megszerveznünk, és olyan rendszereket is mindenképpen életre kell hívni, hogy ezeket az online felületeket jobban védjük, és online lehessen bejelenteni a csalási eseteket. Az irányelv átültetését 24-ről 14 hónapra kellene rövidíteni, tehát az itt megadott határidőt rövidíteni kellene, ami pedig a módosítókat illeti. A hamisítások eseteit eh, az érintettek számára nem szabad eh, túlságosan költségesé tenni. A szankciók hierarchizálását is említeném itt Hogyha negatív konfliktusokra kerül sor az illetékesség kapcsán, a joghatóságok, eh, joghatóságra gondolok itt, akkor a Eurojust eh, lesz az, vagy a Eurojustnak kellene lennie az, aki itt a végső döntést meghaltározza, de itt az illetékesség kapcsán is a joghatás, joghatóságokra tekintettel eh, világosan kellene látni. A módosítókkal azt gondolom, hogy egy nagyon jó szöveget tudunk összehozni, hiszen ezzel tudunk fellépni a csalók ellen, és az ő munkájuk pedig tevékenységű sajnos nagyon elharapózott. Köszönöm szépen. Szilviának is köszönöm ezt a jelentést és a kiváló elvégzett munkát. Szeretném azt javasolni, hogy a konkrét módosítóimmal konkrétizáljuk a dolgokat. Emögött nem politikai megfontolások húzódnak meg, inkább arról lenne szó, hogy specifikáljuk a problémákat. De teljesen egyetértek az elmondottakkal, és azt gondolom, hogy valóban a tagállamoké a felelősség, segíteni kell, támogatni kell az áldozatokat. Nem is akarom megismételni, amit már elmondtál a részvétel a csalások áldozatainak támogatásában az egyik legfontosabb, és ez szerepel is a jelentésben is. Köszönöm. Ivon, hát ezek nagyon pozitív visszajelzések a sedók részéről. Nem tudom, hogy kívánsz-e szólni, hogy lezárjuk ezt a pontot. Csak nagyon röviden, elnök úr, először is szeretném megköszönni minden kollégának a hozzászólásokat, Örülök annak, hogy az áldozatok védelméről mindannyian szóltak. A parlament szempontjából egy nagyon központi jelenségű kérdésről van szó. És az, hogy szükség van a joghatóság és az illetékesség szempontjából hierarchiákra, a maga a joghatóság kérdése, az, hogy a Eurojustot is bevonjuk, annak érdekében, hogy egyértelmű döntési jogkörök szülessenek, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Így nem lesz hatáskör, átfedés, nem lesznek félreélítések, és ez döntő jelentőségű ennek a dossziének a kapcsán. Várom a módosítókat is, amelyek már bejelentésre kerültek, és bízom abban, hogy jó együttműködéssel, közösen tényleg egy jó szövegtervezetet fogunk tudni kidolgozni. Köszönöm szépen még egyszer. Tehát a, eh, ha jól értem, akkor a bizottság is hozzá kíván szólni, úgyhogy megadom a szót akkor a dosszíra vonatkozóan. Igen, nagyon röviden, én is szeretném üdvözölni ezt a jelentéstervezetet és a módosítókat, amelyel az áldozatok támogatását tudnánk megerősíteni. Kicsit nagyobb aggájaink vannak azokkal a módosítókkal kapcsolatban, amelyek kötelezővé tennék a csalások bejelentését a, a PPP-k keretében már megnéztük, hogy ez mekkora terhet jelentene igazából a hatóságokra nézve, illetve az iparágakra vonatkozóan is, amennyiben kötelező lenne a csalások bejelentése. Inkább egy technológiai szempontból semlegesebb megközelítésre helyeznék a hangsúlyt ebben a keretben, mert a csalás elleni harc online közegben azt hiszem, hogy így is keresztül vihető. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, és Szilviának is még egyszer köszönet. A módosítók benyújtásának határide április 11, 10, 17 óra, úgyhogy mehetünk tovább a 11-es ponttal, de Lézséri úrra még várunk, mert ő 9.45-re érkezik azaz nincs még itt. Ha nem bánják, kollégák, akkor én azt gondolom, hogy 9.45-ig tartsunk szünetet, akkor folytatjuk a Frontex-el 9.45-kor. Jó, úgyhogy kérem, hogy 9.45-re mindenki jöjjön vissza.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 Frontex. Köszöntjük Fernández urat a Frontex képviseletében. Kedves kollégák, elkezdjük ezt a napi rendi pontot. Először egy videós előadást fogunk hallani, ezért hallottuk a zenét, rövid videós előadásra kerül sor, majd Lezseri úr fogja az Artemus műveletet bemutatni, tájékoztatni bennünket, és mint mindig a kollégák kérdéseket tehetnek fel. A jelenlegi Frontex, illetve partőrség munkájával kapcsolatban további pont, koordinátorok jelezték, hogy fontos meghívni az alap jogi ügynökség munkatársát, Fernándó urat, ezt a komponenset fontosnak tartottuk, és majd rövid előadást fog tartani válaszol a kérdésekre. Lezseri úr kezdi. Akkor elkezdhetjük a videóval? please go ahead. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit köszönteni szeretnék. Tehát parlamenti képviselők látták a videót. Ez az összegzése a legfőbb uh, pontja az Artemis műveletnek. Az elejére térnék vissza. Közös munkát végeztünk a tagországokkal, ennek a műveletnek a keretében, különösen az olasz hatóságokkal. 2017 nyarán indult ez a munka, Olaszország kérte ezt, de a saját tapasztalataink is azt mutatták, hogy a bevándorlási minták, illetve a határokon átnyúló bűnözés mintái, elkezdtek megváltozni a földközi tenger térségében. A Tunéziából, Algériából többen érkeztek, Törökországból, görögországból, Görögországból, Olaszországból közvetlenül érkeztek az emberek. Nagyobb volt a biztonsági fenyegetettség, drogkereskedelem, terrorista fenyegetettség. A fel nem tárt érkezések kapcsán a Szíriában a Dás helyzete miatt, illetve Irak miatt február 1-én ebben az évben indult el az Artemis művelet hivatalosan, és a folyamatosság, illetve az új koncepció megvalósítása kéz a kézben jártak. Először a a kutatás megmentés a tengeren, a mandátum része, a Temis művelet része, a tengeri mentési koordinációs központ ehhez hozzáférhet, és nem limitált mindez, tehát a mi műveleti területünk nem korlátozódik földrajzilag a keresése és a megmentés. A folyamatosság másik eleme az azt jelenti, hogy az úgynevezett Spotba is bekapcsolódtunk. Ez szárazföldön található Olaszországban, és feladata az, hogy segítse Olaszországot a bevándorlók tájékoztatásában, úgynevezett levételében, illetve a sérülékeny személyek, érzékeny személyek esetében az elzóhoz irányítjuk őket, illetve a második vonalbeli biztonsági ellenőrzésekre az Európol vagy a az olasz hatóságok által olyan esetben, hogyha a tisztviselőinkben aggály merül fel, vagy gyanú merül fel. Nagyon uh, fontos a Uniformat Sofia-val való együttműködés a kezdetektől kezdve, 2015 óta. Tehát ezek a folytonosság megjelenő elemei. Az új aspektusok, amelyekre felhívjuk a figyelmet a temizben, először is emlékeztetnék arra, hogy a határmenti, illetve partvédelmet építjük ki, és a kísérleti projektek alapján egy robusztusabb koncepciót alakított alakítunk ki a partvédelmi eh, tevékenységekben, ami a kutatás megmentést illeti, felkutatás megmentést. Most csak emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt évben 80 csere volt az FK-val történő helyszínlátogatásoknál, gyanús hajókon. Az elmúlt évben együtt dolgoztuk az EMSZ-val, és ezekre a tanulságokra tan- támaszkodtunk, ami a kapacitás építést illeti a partvédelmi funkcióban. Támaszkodtunk a tapasztalatokra is, amelyet a drogkereskedelem elleni küzdelemben alakítottunk Oroszország, Albánia és Görögország között valósult meg ez az együttműködés, és ez is ok annak, hogy a biztonsági tevékenységünket, illetve a nyugalkotást erre a területre összpontosítottuk. A temizben felhasználtuk a több célú megfigyelésekből levont következtetéseket a saját légi erőinkkel, és képesek voltunk feltárni azokat a vándorlási hullámokat, amelyeket eddig nem sikerült feltárni. Ez pedig fontos volt számos ok miatt és a bevándorlás, illetve a feltett eh, bevándorlási hullámok, főként eh, Tunéziából, Algériából, a biztonsági aggályok, amelyek eh, ezekhez a nem szokványos, nem feltárt rendőrsi hullámokhoz köthetőek Tunéziából és Algériából, és természetesen vannak más tevékenységek is, mint például az illegális halászat, vagy drogkereskedelem, amelyek ellen felléptünk. Kialakítottunk a temészművelet keretében a szigeteken szárazföldi megfigyeléseket Szicílián és más szigeteken alkalmaztuk ezt a módszert annak érdekében, hogy tájékoztassuk azokat a személyeket, akik eh, érkeztek, akik megérkeztek, illetve más olasz területeket eh, értek el. Módosítottuk a műveleti térséget, ez természetesen megállapodásban történt az olasz hatóságokkal, a rendelet értelmében az ügynökség eh, ügyvezető igazgatója írja alá az operatív tervet annak érdekében, hogy biztosítsa azt, hogy a e, befogadó ország hatósága egyetértenek, tehát ebben az esetben az ország hatóságairól van szó, a műveleti térséget kibővítettük, és ez most a Szardinia nyugati részétől az a tengerig terjed, a nyugat-balkáni térséggel szembeni területig, az olasz hatóságok kérésére a műveleti térségünk eh, nincs fedésben a feltárt eh, máltai kutatási zónával, és Olaszország kérésére eh, nincs átfedés a líbiai mentés és felkutatási térséggel sem. Az elmúlt évben kialakítottak egy líbiai felkutatási és megmentési zónán. A temiszt azokra a tanulságokra is építettük, amelyeket a személyes adatok gyűjtéséből vontunk le. A Frontex, az Európai eh, Határőrség, Partőrség, a tájékoztatási tevékenységebe bekapcsolódik a külső határokon, és ebből megtanultuk azt, hogy hogyan gyűjtsük be, továbbítsuk és osszuk meg a személyes adatokat a bűnöldözési célokra. A nemzeti rendőrségi eh, szolgálatokkal eh, együtt végeztük el ezt a feladatot, illetve az Európollal, akik legfőbb partnerünk. Hát eh, így alakítottuk ki ezt az új műveleti tervet, Temiszt, az új név jobban tükrözi azt a tényt, hogy ez a rendészeti tevékenységre épít, Temész a rend istene, és ezt úgy alakítottuk ki, hogy közben egy partnerségi funkciót is kidolgoztunk, amelyet hogy módon járul hozzá a felkutatási és megmentési tevékenységekhez. Összegezhetek néhány eredményt, illetve egy képet mutatnék be arról, hogy hol is tartunk ezekben a feladatokban. Először is el szeretném mondani azt, hogy a műveleti tervben ez világos, három a hónap megvalósítási idő után a temészben lesz egy értékelés, az összhatóságok és a Frontex megállapodtak abban, hogy ne várja, nem fognak egy, évi, egy évet várni, hanem április végén, május elején, három hónap elteltével az olasz hatóságokkal együtt értékelést készítünk majd. Ebben az évben, január 1 óta körülbelül 6000 irregális bevándorló érkezett, akiket sikerült elfogni, tehát ez mínusz 62 százalék az előző adatokhoz képest. Líbia, és ez egy érdekes fejlemény, Líbia az az ország, nét az esetek pusztán 71%-ban indulnak a bevándorlók. Az elmúlt évben ez 95% volt. A különbség az, hogy most Tunézia képviseli 20%-át a távozásoknak, és Törökország közvetlen átkeléseknél Törökországból Olaszországból 5%, Algéria 2%, Görögország tengeren történő átkeléseknél Olaszországban 2%-ot tesz ki és volt egy eset, amikor Montenegróból érkezett valaki, mikor volna megállapítani azt, hogy itt pusztán anekdotáról van szó, vagy egy új bevándorlási útvonal feltárásáról, felfedezéséről, hogy hogyan lehet eljutni Olaszország belső szárazföldi területeire. Amit elmondhatunk, az az, hogy a nemzetiségi hovatartozás szempontjából A legtöbb bevándorló Eritreából érkezik, 100, 1500 a számok megközelítőleg, a második nemzetiség, Olaszországba érkezőknek Tunézia, 1200, Nigeria, Pakisztán, Líbia. Líbia új ország, tehát ez egy új trend, hogy érkeznek líbiai bevándorlók, illetve az elefántcsontpartról is érkeznek. Ha megnézzük a számadatokat a felkutatásra megmentésre nézve, az év eleje óta a Frontex 23%-ába kapcsolódott bele a felkutatási és megmentési műveleteknek. Ez 23%-ot tesz ki, ami a műveletek számát, illetve megmentett személyek számát illeti. Ez a 2017-es adatoknak felel meg. Tehát a Frontex 23%-et teljesítette ennek a célnak, ez egy átlagos érték, nem végső értékelés eredménye. Április végén fogjuk közösen az olaszokkal elvégezni a végső értékelést, és felhívnám a figyelmet arra, hogy a drogkereskelem elleni küzdelemben nagyon sikeres elfogásra került sor három nappal ezelőtt, 550 uh, eh, drog uh, kereskedőt sikerült elfogni a repülőtéren, a Temins műveteinek keretében. Ez a repülőtér púriai, púriai eh, térség közelében járőrözött, ez Olaszország déli területén található, Albániával szemben van és ők gyanús viselkedést láttak, illetve szorosan együttműködtek, koordináltak az olasz rendészeti hatóságokkal, és letartóztatták a drogkereskedőket. Végkövetkeztetésként felhívnám a figyelmet arra, hogy a temész hatását a felkutatásra és a megmentések szoros figyelemmel kísérjük, és a temész koncepciója, a temész művelet egy komplex mediterrán környezetet érint, különböző rendőrlési útvonalak léteznek, új kiinduló országokból, Tunézia például ilyen, de nem az egyetlen, új ország, rugalmasabbak a um, bűnügyi bűnbandák, illetve léteznek um, bűnügyi szövetségek, amelyek fegyverkereskedelem, drogkereskedelemre és más törvénytelen tevékenységekre szakosodtak. Egyre több csempészeti tevékenység jelenik meg, amely a vám ügy szempontjából fontos. Egy integrált megközelítése van szükség, a partvédelmi megközelítése az integrált határmenedzsment jegyében. Anélkül, hogy eltúloznám a helyzet súlyosságát, mindannyian tudjuk azt, hogy a biztonsági aggályok és a terrorista fenyegetettség nem csekélyebb, mint tavaly vagy két évvel ezelőtt, és biztosítanunk kell azt, hogy a fel nem tárt illegális lépéseket, illetve hogy ezek ne biztonsági aggályokhoz kapcsolódjanak. Köszönöm szépen a figyelmet, szívesen válaszolok kérdéseikre. És uh, Imakuláda uh, kolléganőm veszi át majd a szót az Emberi Jogi Ügynökség, Alapjogi képviseletében. Yes, and just to explain to colleagues. A kollégáknak csak tájékoztatásul mondom, hogy koordinátorok kérték, hogy Fernández asszony is jelen legyen ezen az ülésen. Ez az első, nem ez az első alkalom, hogy itt van a LIBE szakbizottságban, de már egy jó ideje, hogy itt járt. Akkor meghallgatjuk őt először, és utána megnyitom a vitát. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, a meghívást, hogy szóljak a szakbizottság tagjaihoz, a képviselőkhöz. Nagy örömre szolgál, hogy tanácsadóként én itt jelen lehetek, hiszen én vagyok az alapvető emberi jogok illetékesek. Három dologról szeretnék szólni. Először is a panaszok kezelése. Azt hiszem, hogy ez érdekes lehet a parlament számára az új rendelet tekintettel, ami létrehozta az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökséget. Aztán általában a műveleteinkről, majd a Temiszről szólok néhány szót ebben a sorrendben. Ami a panaszkezelési rendszert illeti, ezt az ügynökségnél októberben vezettük be 2016-ban. Röviden szólva, ez egy monitoring mechanizmus az alapvető emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekben, és a panaszokat közvetlenül az alapvető jogok illetékeséhez lehet benyújtani az ügynökségnél. Amikor mi panaszokat kapunk, először is azt vizsgáljuk, hogy befogadhatóak ezek, nem vizsgáljuk nyilván a bizonyítékokat, ez egy formális, formai befogadhatósági ellenőrzés, hogy valóban megvalósult az adott cselekmény, illetve hogy ez az ügynökség hatáskörét illeti-e. Ezt követően a tagállamhoz fordulunk, ahol az adott cselekedetre sor került. Természetesen az igazgató is mindig másolatot kap ezekről a panaszokról. Majd ezt követően a megállapításokat gyűjtjük be, és ennek alapján határozott meg, hogy lezárató-e az adott ügy. A jelenlegi időszakban, amikor is egyfajta tájékoztatási módozatban üzemelünk, másfél éve működik ez a mechanizmus, egy automata kezelési rendszert fejlesztünk ki, az információk az a honlapunkon is hozzáférhetők, és egy konzultatív fórumot is létrehoztunk az ügynökségen belül az alapvető emberi jogokkal kapcsolatosan a főigazgató felügyelete alatt. A tagállamoktól is kapunk ügyeket, és a hozzánk beérkező panaszokat, panaszokról a tagállamokat is tájékoztatjuk. Az anyagokat tíz különböző nyelvre fordítatjuk le. Ez a mechanizmust hozzáférhetőbbé hivatott tenni. Egyébként az összes ilyen információ a Frontex honlapján megtalálható. És a közelmúltban egy másik honlapot is felállítottunk, ami lehetővé teszi, hogy a panaszokat közvetlenül online is benyújtsák, tehát nem kell rendes postai úton feltétlenül eljutatni ezeket hozzánk, és ez idáig 19 panaszt kaptunk, 5 ezek közül befogadhatónak minősült, és a menek menedékes jog megsértésével fügtek össze, vagy a kitoloncolással, az igazságszolgáltatási, jogorvoslati kérdéseket illették, és három az öt közül még mindig nyitott, még nem zárult le, és ezzel kapcsolatosan további információkat várunk az érintett tagállamoktól. Az alapvető jogok illetékese a főigazgatóval együttműködve fordult írásban a tagállamokhoz további információért. A befogadott ügyek esetében nem feltétlenül minden eset érintette az ügynökség hatáskörét. Itt például volt olyan panasz, ami a befogadó állomásokon uralkodó körülményeket érintette, vagy hogy miért nem kaptak bizonyos támogatást az érintettek, vagy ha fellebezéssel éltek, de ezt nem tartották tiszteletben. Minden esetben az illetékes ezeket a panaszokat, tehát a nemzeti panaszkezelő rendszerekhez is megküldi a tagállamoknak, valamint az ombudsmanoknak az illetékes tagállamokban, akik helyszínen tudnak segítséget nyújtani. Minden esetben mi végezzük hivatalból annak megállapítását, hogy valóban történt-e jogsértés az adott ügyben, ehhez nem kell feltétlenül jogászokat igénybe venni, ezzel kívánjuk egyszerűbbé tenni az eljárást. És én üdvözlöm a konzultatív fórum működését a rendszer kidolgozásában. A jelenlegi szabályaink szerintem megfelelően működnek, és a jövőben ezt a mechanizmust is ki fogjuk terjeszteni, hogy minél többen élhessenek ezzel a rendszerrel. Ami a második kérdést illeti, az operatív kérdéseket, ha bár meglehetősen rövid volt a határidő, de időben kaptunk belső konzultációkat az összes operatív jelentésünkkel kapcsolatosan. Igyekeztünk megjegyzéseket fűzni a kérdéses tervekhez. Ez egy nagyon hosszadalmas folyamat. Igyekeztünk biztosítékokat is beépíteni a rendszerbe a jogsértések elkerülése érdekében. Ezen kívül egy célkitűzés kidolgozására is felhatalmazást kaptunk az ügynökségtől, és jelenleg technikai, szakmai szinten működünk együtt annak érdekében, hogy az emberi jogok az operatív területeken minden körülmények között érvényesüljenek. Mint ahogy a főigazgató már említette, az operatív tervekkel kapcsolatosan a rendelet értelmében egy áttételi mechanizmus is működik a nemzetközi védelem nyújtása tekintetében a az emberkereskedelem áldozatául esett, vagy kíséret nélkül utazó gyermekek esetében. Ehhez a, ez a, az akció már kétszer valósult meg tavaly és idén, és megállapítottuk, hogy további információs igény van e tekintetben helyszínen és az operatív tervekben utasítások is szerepelnek, illetve információ a panaszkezelési rendszerrel kapcsolatosan a helyszínen közreműködők számára. És általánosságban az, ember, az alapvető emberi jogok és az operatív területen komoly kihívásokkal nézünk szembe egyes helyszíneken, például az a gondtalan személyek esetében az Európai Menekült Ügyi Támogatási Hivatallal működünk együtt tájékoztatási tevékenység kapcsán. És további útmutatókat kívánunk nyújtani a nemek egyenlőségével, illetve a gyermekek kezelésével kapcsolatosan az műveleti csapatoknak. A gyermekek esetében már egy ideje az úgymond vega gyermekek esetében is kidolgoztunk útmutatókat, vagy például olyan útmutatókat, hogy hogyan tudjuk beazonosítani a veszélyeztetett gyermekeket, például repülőtereken, és ez e, e tekintetben a tagállamokkal együttműködünk az ottani gyermekvédelmi hivatalokkal, ha vannak ilyenek. És idéntől kidolgozunk egy kézikönyvet e, a szárazföldi határokra vonatkozóan is ez a temisz részét fogja képezni. Ami pedig a nemek esélyegyelőségét illeti, az irodánk arra törekszik, hogy minél több nő működjön a határőrizetben, akik kifejezetten kiképzettek arra, hogy gyermekekkel vagy nőkkel foglalkozzanak. Itt várjuk a különböző javaslatokat. A konzultatív fórum is aktívan részt vett ezekben az ügyekben. Most véglegesítjük a nőkre, illetve gyermekekre vonatkozó útmutatókat, például az új lenyomat vétel kapcsán. Itt, ha esetleg felmerül az érintett személy korával kapcsolatosan kételj, akkor arra kell törekedni, hogy mindig azonos nemű határőr vizsgálja meg az adott személyt, mert elképzelhető, hogy bizonyos vallásoknál nem érintheti meg egy férfi a nő kezét, tehát e tekintetben is együttműködünk a műveleten dolgozókkal. Egy közelmúltbeli jelentés is tehát itt különböző megfigyeléseket tettünk és már a, az új rendelet hatábelépése óta több mint 150 jelentés készült, és három fő következtetés lehet leszűrni ebből. Az orvosi vizsgálatok rendkívül fontosak, kötelező fit to fly nyomtatványt működtetünk, és ez egy, egyes esetekben már megvalósul, vagy olyan esetekben, amikor ismert az illető egészségügyi állapota. A kíséret nélkül utazó kiskorúak esetében ez különösen fontos, hogy a lehető legmesszebb menőkig figyelembe vegyük a gyermekek érdekeit. Itt ugyanis nagyon kényes dologról van szó. Ami pedig a temiszt illeti, néhány pozitív fejleményről szeretnék beszámolni. A beazonosítás, illetve a kiszolgáltatott csoportok meghatározása, ezek is szerepelnek az operatív tervben, és a hatpatok számára is már kidolgoztunk útmutatókat a kiskorúakra, a veszélyeztetetekre vonatkozóan. A vega gyermekeket már említettem, tehát a veszélyeztetett gyermekek beazonosítására vonatkozóan most túl ki az eljárásokat, és aktívan eh, mindenki közreműködik ennek a kézikönyvnek a kidolgozásában. És eh, én csak egyet tudok érteni a főigazgatóval, miszerint eh, a kutatási és mentési akciók esetleges prioritást kell, hogy élvezzenek, erről már hallottuk a véleményeket, és fokozott garanciákat is beépítünk az átvilágítások során az emberi jogok tekintetében a Frontex műveletek kapcsán. Az új vétel esetében például például kulturális mediátorokat, tolmácsokat biztosítunk, tájékoztatjuk az illetőket, hogy miről is szól egyáltalán az új lenyomatvétel. És az operatív tervben a harmadik államok hatóságainak történő átadása vonatkozóan is vannak útmutatók. Bizonyos agályok is felmerültek, éppen ezért megvizsgáljuk, hogy belsőleg saját hatáskörünkben lesz, hogyan lehet kezelni a különböző patraszállási területeken, tehát ezeket kell érvényesíteni a hatpatoknál, mely hatóságokhoz, hatóságokat kell megkeresni, és itt megfelelő koordinációs struktúrákat kell képíteni a helyi rendvédelmi szervezetekkel. és valószínűleg további erőfeszítésekre van még szükség a gyakorlatban, a tudatosítás, a képzés területén, és a végrehajtás, a gyakorlati végrehajtást is erősíteni kell. A partraszállás kapcsán itt a hotspotok játszanak döntő szerepet, ők gondoskodnak az alapvető igényekről, az orvosi ellátásról, De a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a menedékesek milyen információhoz jutnak. Ez nem minden esetben kielégítő. Szoros együttműködésre törekszünk, a Frontex munkatársakkal a visszatétés előtti tevékenységek kapcsán, tehát megfigyelőket küldünk a helyszínre, a dokumentációt is biztosítani kell. erre akkor kerül sor, amikor már a nemzetközi védelem megvalósult. Az elnök úr közbeszakítja a hölgyet, az idő szűkösségére intve őt. Tehát még egyszer ez, erre akkor kerül sor, amikor a nemzetközi védelem már megvalósul. És a kísérlet nélkül utazó gyermekek esetében ragaszkodunk ahhoz, hogy a határőrök győződjenek meg a gyermek valós koráról, ha ezzel kapcsolatosan bármiféle kétel felmerül. A nemek egyes egyenlőségének kérdését már említettem, erre esetleg majd még a kérdése kapcsán visszatérhetünk elnök, akkor a tagoknak mondom, hogy a szavazást meg kell kezdenünk egy 15-kor, úgyhogy csak röviden kérem. Köszönöm szépen Legeri úrnak a részletes beszámolóját, és nem akarok túl sok időt itt vesztegetni, minden esetre a médiában komoly viták folytak a Frontex tevékenységével kapcsolatosan, illetve hogy ez a korábbi a Triton művelethez képest mennyiben tér el. Ha lehetne, akkor néhány dolgot szeretnék pontosítatni. Először is a művelet hatáskörét illetően mennyivel északabbra nyúlik ez, mint a Triton, és miért, mi indokolta a változásokat. Egy kicsikét részletesebben, ha hallatnánk erről, mint amit elmondott. Tehát itt nyilvánvalóan az emberi életek megmentése a legfontosabb szempont. A Líbiából érkezők esetében komoly áldozatok voltak. Említette a part szállást. Nem tudom, hogy itt a leg, az első legbiztonságosabb kikötőről beszélünk-e, és ki koordinálja ezt a műveletet, a hatályos szabályokat hogyan értelmezik. Ami pedig a számokat illeti, és a Libiából érkezők számának növekedését, itt a mediterrán útvonalon történt-e komolyabb emelkedés az elmúlt hónapokban? Diaz de Mera. Köszönöm szépen Legeri úrnak és Fernández asszonynak is. Itt most láthattuk, hogy hogyan alakul át a Frontex, hogyan alakul át a hatásköre, a kérdésem tehát a következő, elsősorban a hotspotokra vonatkozóan. Itt hallottunk hogy arról, hogy új administratív struktúra alakult ki, bevonva az Europolt, Frontexet. A Frontexnek mi a szerepe a hotspotok tekintetében? Itt az azonosításról van szó, az, a szállításról, miért kell ennyi ügynökségnek részt venni? És amikor az átalakulásról vagy átalakításról beszélünk, itt nem csak az életmentésről van szó, menet, mentésről, de figyelembe kell venni az emberkereskedelmet, az illegális halászatot, a terrorizmust, a fegyvercsempészetet. Itt bűnügyi hírszerzésről beszélünk valójában. Mi a Frontex szerepe mindebben? Hiszen az önök hatásköre úgy tűnik, hogy korlátlan. Milyen szerepet játszhat uh, a Frontex, és uh, mit tud az Europol tenni? Úgyhogy kérem Legeri úr, ezeket fejtse ki. Mi a jogi alap? a rendelet mellett milyen jogi alapon vehetnek részt önök ebben a bűnügyi hírszerzési tevékenységben. Én maximálisan tiszteletben tartom az önök munkáját, csak ha erre kicsikét rá tudna világítani. Köszönöm szépen. Kienge asszony. Köszönöm. Én is köszönöm a két beszámolót. Tudom, hogy a felkutatási és mentési akció rendkívül fontos tevékenység, mindentől függetlenül. Ez azonban nem terjedhet ki a teljes mediterrán térségre, és a számok is ezt támasztják alá. Az összes mentési akció 23%-áról beszélhetünk csak. Más esetekben nagyon gyakran civil szervezetek hajói nyújtanak segítséget, és ők folytatnak ilyen felkutatási, mentési tevékenységet. Milyen esetekben végzik ezt a tevékenységet a civil szervezetek? És milyen esetekben nyújtanak ők segítséget Tripoliban megfelelő -e az eh, területen nyújtott szolgáltatás, és ők mennyiben tudnak eh, megbirkózni a mm, kimentett menekültekkel. Ami pedig az emberi jogokat illeti, milyen jogokat élveznek a migránsok? Amint kimentik őket, megfelelően kezelik-e őket, tiszteletben tartva az emberi jogaikat. Voltak olyan esetek, amikor ez nem minden esetben érvényesült. És ami az orvosi ellátáshoz való jogot illeti, szerintem ez is alapvető, például pszichiátriai segítséget kaphatnak-e a menekültek. Volt olyan eset, amikor a határt átlépve a menekült egy hat hónapos terhes nő meghalt, mert nem kapott megfelelő segítséget. Végezetül pedig mennyiben tartják tiszteletben az oktatáshoz való jogot? Ugyanis az a benyomásom, hogy nagyon gyakran nem élveznek megfelelő státuszt a menekültek tekintetben. Ami pedig a szerv kereskedelmet illeti, vagy a szerv kivételt. Nagyon gyakran ilyen esetekről is hallunk. Stevens asszony. Stevens asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm kollégáknak is. A számokra szeretnék reagálni, amelyet a Frontex képviselője említett. Az Észak-Afrikából érkező emberek akik megérkeznek Európába. Velük kapcsolatban olvastam a múlt hétvégén az újságban, hogy az Európai Stabilitási Kezdeményezés, ami egy agytröszt, szerint ezek a számok növekedést mutatnak. Az elmúlt évben 17.347-en jelentkeztek. Belgiumban ők értek menedékjogi státuszt. A görög szigeteken tavalyi év második felében kétszer annyi ember érkezett, mint másfél éve korábban. Franciaországban és Németországban is növekszik a beadott kérelmeknek a száma. Úgyhogy a kérdésem ön felé az, hogy az elmúlt hónapokban ez a felfelé mutató trend mire vezethető vissza? Olaszországban és Görögországban sokan úgy gondolják, hogy az a probléma, hogy ezeket a menedék jogért benyújtott kérelmeket nem megfelelően menedzselik. Nagyon hosszú a várakozási idő az érintettek számára, és sokan egyszerűen türelmetlenné válnak, nem akarnak tovább vállalkozni. Mivel tudják, hogy Olaszországban és Görögországban a hatóságokat nem lehet rávenni arra, hogy lépjenek, és ezért egyszerűen más országokhoz fordulnak. Tehát a két érintett országra vonatkozóan kérdezem, hogy ezek az eljárásbeli problémák még mindig megvannak-e, vagy egyfajta áramvonalasításra került-e sor? Aztán az európai forrásokat illetően kérdezném, hogy ezekkel mi a helyzet, milyen volumenekben gondolkodnak, ezeket növelik-e? Spinelli asszony. Köszönöm szépen. Legyéri úrnak szeretnék köszönetet mondani, és Fernández asszonynak is a sok elvégzett munkáért. Fernández asszonyhoz intézném a kérdésemet. Az a benyomása -e, hogy elegendő-e a forrás, pénzügyi és emberi erőforrás tekintetében is ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldják? Libiára vonatkozóan illetve a TEMIS operatív művelettel kapcsolatban is volnának kérdéseim. Líbiában elhangzott az imó részéről is sok hiányosság. tehát a felkutatási és mentési fellépésekre egyszerűen nincsenek meg a megfelelő tel feltételek, és ezért Libia vissza is vonult ebből az érintett zónából, ahol ezeket a műveleteket végrehajtanák. Miközben ugye ez mm, rögzítésre került, kijelölésre került ez a terület. és így az NGO-k tevékenységét is visszaszorították, amely által Líbiának egyfajta ellenőrzési lehetőséget biztosítottak, amely korábban nem volt meg. Metzola asszony említett már valamit, amit szeretnék én is tisztázni. A partra szállási területeknek a biztonságát illetően, főleg, hogyha a felkutatás és a mentési akciók után érnek szárazföldet. A kérdés az, hogy hová kerülnek ezek a személyek? A legközelebbi táborba, vagy valahová máshova? A Triton és a Temis alatt is szabályok vannak életben. 35 mérföldes kört határoztak meg korábban, most 24 mérföld a, a, a határ, és itt, itt úgy érzem, hogy mozgóak ezek a szabályok. Tehát, hogyha megérkezik egy csónak a 24 mérföldes körön belül, akkor az olasz parti lesz az illetékes, de azt láttuk, hogy ezek a felfújható gumicsónakok tutto qui, grazie mille. Elsüllyednek még mielőtt egyáltalán elérnék ezt a zónát. Mulțumesc. Mulțumesc. Köszönöm szépen, mondja a Grappini asszony. Itt vagyok, itt vagyok. Lát, lát engem? Volna még egy pár kérdésem a pódiumon ülő szakértőkhöz. Leggeri úrhoz intézem a kérdésemet. Ön azt mondta, hogy több mint 6000 illegális bevándorló érkezett. És ugye a terrorizmus kockázata sajnos nem csökkent a két évvel ezelőtti helyzethez képest. Ma reggel, amikor jöttem a parlamentbe, láttam egy csoport ö, ö, katonát fegyverel a vállukon, és azt kell mondanom, hogy félelemmel töltött el ez a látvány, mert mindig azt gondolom, hogy háborús övezetbe lépek, nem pedig békeidőkben jövök ide. Úgyhogy az ügynökségtől kérdezem, hogy mit javasol a három fő intézménynek Európában azzal kapcsolatban, hogy ez a kockázat tényleg csökkenjen, hiszen ön azt mondta, hogy a terrorizmus kockázata nem csökkent persze azt is gond, végig kell gondolnunk, hogy a, az érintett menekültek hogyan érnek partot, de hogyan érhető el az, hogy a bevándorlás, a migrációnak a gyökereit meggyök, megoldjuk, hiszen ezzel a problémával élnek vissza a terroristák is. Gondoljunk csak a legfrissebb franciaországi esetekre. A Libében ugye mindig új mechanizmusokról értesülünk, és Fernández asszonyhoz fordulva kérdezem, hogy a panaszok értékelését illetően már létezik egy mechanizmus, de ezt nem értem. Miért? Hogy egy, ahhoz, hogy egy panasz egyáltalán befogadjanak, már egy nagyon bonyolult eljárást kell abszolválni. De ha csak 19 ilyen van, és 5-öt fogadnak be, hát akkor ez kevesebb, mint 30 százalék. Tehát az a benyomásom, hogy ez a rendszer egyáltalán nem működik a 19-ből 5-öt ítéltek befogadhatónak, hát ez, ez rossz eredmény. És mit javasol szakügynökségként? Ugye a Frontex megalapításához hozzájárultunk, fontos mindannyiunk számára biztonság. Az európai polgárok biztonságát kívánjuk ezzel is garantálni. Tehát a kockázatokkal kapcsolatban akkor hogyan kellene eljárnunk? Curtison képviselő Köszönöm szépen, Urtasun úr kapott szót. A munkájukhoz tartozik, hogy az NGO-k dolgozóival is együttműködjenek. Ugye a számok tekintetében is beszámoltak itt arról, hogy egy NGO egyetlen hajóját sikerült megőrizni az eredeti 11-ből, hogy ezt felhasználják a műveleten belül. Hallottunk arról is, hogy Libiában nem akarják visszatéríteni a menekülteket, de a kérdésem az, hogy akkor miért adtak olyan utasítást hajóknak, hogy a vízből kimentett embereket mégis Líbiába vigyék vissza. 73-an kaptak ilyen utasítást. Ez az úgynevezett líbiai felség terület is érdekelne kiterjedését illetően. Az NGO-kra visszatérve még egyszer. Az ENSZ emberi kereskedelem elleni jegyzőkönyve azt mondja ki, hogy a humanitárius célokra felhasznált tengeri járműveket nem szabad nyomozás alá vonni. Aztán a Facilitators Package, amit említenünk kell, hát ezt teljes egészében a tagállamokra hagyták, ennek ö, ö, kezelését, de hát ez így nincs rendben, legalább valamit egyesíteni kellene, mert különben a csempészek fognak megint felül kerekedni. A kérdés az is, hogy megfelelő pénzeszközökre ö, ö, van-e lehetőségük, hozzáférnek-e ezekhez, hiszen a munkák elvégzéséhez nyilván megfelelő eszközök birtokában kell lenni, és hát ezzel kapcsolatban vannak kétségeim. Jurek úr kap szót. Köszönöm szépen. Ez a második hír érdekes számomra miről is van szó. A legnagyobb migráns csoport Tunéziából érkezik. És köszönöm ezt az információt, amelyet megosztott velünk. Hiszen, ahogy látjuk, itt nem arról van szó, hogy a Tunéziából érkezők az érintettek, hanem a tunéziai polgárokról van szó. Miközben az volt a benyomásunk, hogy Tunézia gyakorlatilag azért többé-kevésbé stabil országnak nevezhető, amely az arab tavasz alatt a diktatúrából egyfajta de- demokratikus rendszerbe ö, alakult át. A kérdésem az, hogy az újfajta bevándorlás hátterében mi húzódik meg, mi a diagnózis. A második dolog, csak a tunéziai polgárokról van szó, ők az érintettek, vagy pedig a szervezet bűnöző csoportok tevékenységéről is szóval, mint ahogyan ez Líbiával kapcsolatosan is fölmerül. Kosztá asszony. Köszönöm. A magam részéről is szeretnék köszönetet mondani a két szakértőnknek, amiről beszámoltak, nagyon tanulságos volt. A kollégáim az előttem szólók már nagyon sok mindent mondtak, de egy dolgot szeretnék még egyszer kiemelni én is. Amikor a Temis program elindult, én azt gondoltam, hogy ez egy óriási előrelépést fog jelenteni, hiszen ezt megelőzően Olaszországra óriási teher hárult, óriási felelősség, hiszen mi vettük fel a legnagyobb számú menekültet, nem csak a mentési műveletekben kellett részt vennünk, hanem el is kellett helyeznünk a partra szállókat. A kérdésem az az, hogy mi a helyzet az évelejét kezdve az adatokkal, főleg tekintettel arra, hogy Olaszország mellett mely más országok fogadnak be tan bevándorlákat. Tudjuk, hogy egyre kevesebben érkeznek Líbiából, Tunéziából növekedést láttunk, de az érdekelne, hogy a befogadásokat illetően még mindig Olaszország-e az elsődleges ország. Ugye 60 ezer bevándorló érkezett Olaszországban az utóbbi időben, de a mentés és regisztrációs műveletek keretében ugyan vesznek új lenyomatot, tehát száz százalékban azonosít, azonosítani tudjuk ezeket a személyeket, de önmagában ez a befogadás, ez, ez probléma. Nigériából érkeznek, Eritreából, az elefántcsontpartról a legtöbben a bevándorlók közül, és nem tudom, hogy és nemzetközi védelemre szorulnak, de nem tudom, hogy van-e javulás, azaz más befogadó országokba is lehetne őket csatornázni. Aztán aggodalommal tölt el az is, hogy december óta a líbiai hatóságok arról nyilatkoztak, hogy nem kívánják fenntartani a korábban kijelölt zóná, zónákat a felkutatás és a mentési akciók tekintetében. Úgyhogy az érdekel, hogy mi történik itt a libiai felső vizekben akkor. Mert nem csak a legközelebbi kikötőbe, hanem a legbiztonságosabb zónába kellene szállítani ezeket a személyeket a nemzetközi megállapodásokra alapozva. A kísérlet nélküli fiatal korúakat illetően is van egy szabályozás érvényben. Nem szabad ezeket a szabályokat összemosni más érvényes szabályokkal. Itt az önkormányzatokra is nagy feladat hárul annak érdekében, hogy ne maradjanak túl sokáig a felvevő táborokban, befogadó táborokban ezek a személyek. Málta és Görögország szempontjából is érdekel, hogy minden ország így jár el a kísérlet nélküli fiatalkorúak vonatkozásában, azaz, hogy a nemzetközi szabályokat mindenki betartja-e. Hadd kérjem Legyéri úrtól, hogy ő kezdje, és akkor utána adunk szót Fernández asszonynak. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A partaszállási területeket, illetve sok kérdés érkezett. Nos, a temész kontextusában az operatív terület rögzítésre került az olasz hatóságokkal, ez a szabály, a saját statutumunk alapján, és az olasz hatóságok kérésére a Temis operatív területe nem fedi a, a kutatási és mentési zónát, amire az olaszok vállaltak felelősséget. A nemzetközi jogot alkalmazva és az európai szabályokat alkalmazva járunk el, tehát a 6-5 65-ös 2014-ből származó rendeletre támaszkodva dolgozunk a Frontex operatív műveleteit illetően, és a nemzetközi jogi rendelkezésekre is támaszkodunk, amikor a tengeri mentéseket végezzük, illetve a partaszállásokat menedzseljük. Alá kell húznom újra, hogy nem EU-s országokban nincs partra szállítás, így sem Líbiában, sem Tunéziában, sem más nem EU-s tagállamban nincs ilyen művelet. Van koordinációs mechanizmus a tengeri mentési koordinációs központok között EU-s részről, és vannak összekötő tisztek is, akiket a szomszédos tagállamok küldtek, például Rómából, ahol a Temész központja van. Tehát az információ csere technikai szempontból tulajdonképpen zöggenőmentesen lefolytatható, az operatív műveletekben résztvevő között a mentések kapcsán. EU-s részről. Hogy a beérkező migránsok számát illetően növekedésre számítunk el Libiából, erre azt mondanám, hogy nem. Amit eddig láttunk a 2017 nyara óta tartó időszakban, az inkább az, hogy csökkenő a trend, 60%-kal csökkent, és az éveleje óta és inkább mínusz 70 százalékról tudok beszámolni az előző évi mínusz 60 százalékhoz képest. Tehát Libiából közvetlenül érkezők vonatkozásában mondom el ezeket az arányokat. A hotspotokról is volt kérdés, és a Frontex szerepéről, és jogi jellegű kérdések is a különböző hatásköröket illetően, feladatokat illetően, amelyeket az ügynökség vállalt a hotspotok koncepciója nem változott. Ez továbbra is ugyanaz maradt. Ugye 2015-ben került megtervezésre Görögország és Olaszország vonatkozásában, és ez nem egy administratív struktúra, ez egy operatív együttműködést jelent. Jó? Nem halljuk sajnos a közbeszólást. Az Európai Bizottság arról tett nyilatkozatot, hogy adminisztratív struktúráról van szó, ebben a szakbizottságban hallottuk ezt. Hát az operatív oldalról mi azt látjuk, ugye mi dolgozunk a terepen, hogy minden entitás tulajdonképpen a saját mandátumának égisze alatt tevékenykedik, mi koordináljuk a tevékenységeket. A Frontex szerepe a következő. A határ felügyeleti tevékenység hárul ránk, a tengeri határoknál nagyon sok esetben felkutatás és mentési fellépésekre kerül sor. Ilyenkor a nemzeti hatóságok, akik illetékesek az ügyben, kell, hogy kézbe vegyék az irányítást, például Olaszország tehát a bel, belügyi minisztériumtól a közlekedési minisztériumra eh, kerül át a felelősség és a hatáskör. Tehát a maritime, eh, tehát a tengeri mentési koordinációs központ Rómából utána a felelősséget eh, tovább görgeti az érintett minisztériumra, így legvégső soron a közlekedési minisztériumra mindannyian szabályokat kell, hogy kövessenek, és az olaszországi tengeri mentési koordinációs központnak az utasításait kell betartani. Amennyiben partra szállításra kerül sor, vagy a hotspotokba jutnak el az érintett menekültek, nagyon sokszor ott nincs elegendő kapacitás, ezért Olaszország más helyein szállnak ki, amelyek hivatalosan nem hotspotok, de Olaszország megfelelő támogatást és segítséget kap, és ezt úgy terveztük meg, hogy támogatásban részesülnek a, az új lenyomatok levételében, a kikérdezésük során, amennyiben erre szükség, és amely, amilyen mértékben erre szükség van. A hotspotok szerepe az az, hogy a nemzeti hatóságokat támogassuk abban, hogy kikérdezzék a beérkező bevándorlákat, hogy a hátterükről tájékozódjunk, a nemzetiségükről, azon okokról, hogy miért indultak az útnak, miért voltak a, a csónakokon, amelyet kimentettek az illetékes munkatársak, és sok esetben nem személyes adatokat is meg tudunk szerezni, hogyha esetleges bűnügyi eljárásokra kerül sor. Legyen mit összevetni. A nemzetközi védelemre szorgoló személyeket illetően azt kell mondanom, hogy a Frontex tisztviselőinek is feladata az, hogy ezeket a menedék jogi hatóságokhoz irányítsák, ez lehet, hogy nemzeti hatóság lesz, de lehet, hogy az ELZO hivatalához is tovább irányítjuk. Ha azt tűnik fel a tisztviselőknek, hogy aggályra adó adatokat ismernek meg, például emberkereskedelem vagy egyéb szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyben lehetnek érintettek, a beérkezők vagy esetleg terrorista háttérrel rendelkeznek, akkor ezeket a személyeket másodlagos vizsgálatoknak vesz, vetik alá, és megfelelő szakértők veszik a kezükbe az ügyet az Európol, ez Európolnál. Az európai határ- és partvédelmi ügység hozzá tud járulni a szervezet bűnözés elleni harcban a határok mentén, és mandátuma van arra is, hogy a terrorizmus megelőzéséhez hozzájáruljon, különös tekintettel a külső határokra. Nem nyilván terrorizmus elleni ügynökség vagyunk, az Európol és a nemzeti rendőri Mm, hatóság, bűnöldöző hatóságokhoz kell nekünk is igazodnunk. A személyes adatok feldolgozását az Európai Adatvédelmi Felügyelet szabályozta le. 2016-ban volt már egy kísérleti projekt ezzel kapcsolatban, ezt az adatvédelmi felügyelő támogatta, és amikor az új mandátum elindult, akkor az együttműködést finom hangolták az Európollal és a nemzeti rendőri szervekkel, és mi, mint ügynökség tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy az adatvédelmi felügyelet kézben tartja a szabályozást is a, és az, azok alkalmazását. A mandátum egyébként bűnöldözési tevékenység felé mozdul el, nyilván itt is az adatvédelmet megfelelően biztosítva egy ilyen hivatalt kell életre hívni, hiszen ez egyre inkább egy olyan kérdés, amelyre reagálnunk kell az ügynökségen belül. Más kérdések is felmerültek itt, azzal kapcsolatban, hogy a temész nem fedi le a teljes földközi tenger területét, és hát a helyzet Límiában nem túl rózsás, hogy úgy mondjam. A földközi tengeri régióban három műveletünk van, amelyet a Frontex tart fönt, a Temis, amit Olaszországra támaszkodva hajtunk végre, Görögországban is ott vagyunk, és van egy állandó Spanyolország által működtetett Indaló névre keresztelt, hát szezonálisan működő művelet. Ezt talán részben megválaszolja az egyik felvetett kérdést, azaz, hogy más tagállamokban is érkeznek-e bevándorlók. Jelen pillanatban még mindig Olaszország az első számú befogadó tagállam. Tavalyi év során Görögország volt a második, és Spanyolország a harmadik helyezett. Azt kell mondanom, hogy a Spanyolországba érkezők száma egyre inkább nő ezért döntöttünk úgy a spanyol határságokkal közösen, hogy egy állandó műveletet indítunk útnak. Úgyhogy koordinálni tudjuk a munkálatokat az európai tagállamok között, megfelelő szolgálatok részén, és hát nyilván a cél az az, hogy az információkat megosszuk egymás között, hogyha megállapítások és információk látnak napvilágot, főleg a felkutatás és mentési akciók során. Líbiai helyzet. Hát azt tudom mondani, hogy én is nyílt forrásból tájékozódom. Líbiába is küldtünk kollégákat, annak érdekében, hogy az EU-s erőfeszítésekhez hozzájáruljanak a kapacitásépítésekkel kapcsolatban Líbiában, de nagyon szerénynek kell lennünk a várakozásainkat, illetően mert nagyon nagy feladatról van szó. És mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy a befogadás, a Líbiában való elhelyezésük a migránsoknak, az messze nem éri el azokat a, és nem teljesíti azokat a humanitárius követelményeket, amiket mi európai szemüvegen keresztül elvárnánk. Számok, menedékért folyamodók száma. Van egy növekvő trend, vagy inkább azt is mondhatnám, hogy nagyon magas a száma a menedék jogért folyamadók esetében a különböző EU-s tagállamokban. Egyfajta paradoxot látunk, eh, és ezért nehéz megérteni ezt a helyzetet, hogy mi is húzódik meg a háttérben. Vannak illegális határátlépések, amelyeket felfedeznek a külső határokon, és ez a szám csökken, ugye említettem, említettem ezt a mínusz 60 százalékot a tavalyi év vonatkozásában, tehát EU-s vonatkozásban. Ugyanakkor a tagállamok növekvő, vagy nagyon magas szintű menedékjogért folyamodó létszámról tettek jelentést. Tehát ennek különböző magyarázata lehet. Talán bizonyos esetekben olyan emberekről van szó, akik már ott voltak az EU-ban, néhány kérelem, akár másodlagos mozgásnak is köszönhető egyik tagállamból a másikba, de azt sem zárhatjuk ki, hogy az összes irregulális határátlépést nem tudjuk nyomon követni, lehet, hogy nem ismerjük az új bevándorlási útvonalakat, tehát mindegyiket nem tudjuk felfedezni. És ezeknek a, a képe eléggé vegyes, az EASO-val és az Európai Bizottsággal közösen próbáljuk nyilván ezt megérteni és visszakövetni. Volt egy kérdés arra a tényre vonatkozóan, hogy a Gingis milyen mechanizmust használ a bevándorlákkal kapcsolatban, és van-e átfedés a deklarált olasz mentési zónával. Amennyiben felkutatási és mentési fellépése kerül sor, akkor a Frontex-et tulajdonképpen nem korlátozza a TEMISZ vonatkozásában kijelölt zóna. De, hogyha kábítószer csömpészetről van szó az operatív zónákon kívül, akkor nem tudunk közbeavatkozni. Viszont, hogyha felkutatás és mentési felépésről van szó, akkor ugye amennyiben a koordinációs mechanizmust elindítják, akkor be tudunk avatkozni. Akkor támogatást tudunk nyújtani a kutatási és mentési akció keretében. És egy biztonságos kikötőbe tudjuk szállítani az érintett menekülteket biztosítva azt, hogy biztonságos körülmények között tudjanak partra szállni. A korábban hivatkozott irányelv, illetve nemzetközi jog is erre ad lehetőséget, ha csak nem a befogadó állam az, aki irányítja és koordinálja ezt a mentési akciót, így például Olaszország. Amennyiben ugyanis ez így van, akkor oda visszük a partra a menekülteket, ahová az utasítás szerint szállítani kell őket. terroristák, illetve a velük kapcsolatos kockázat és annak visszaszorítása. Hát nem egy olyan ügynökség vagyunk, aki terrorizmusra szakosodott volna. Ugye magunk felelőssége szerint is nagyon sok kompetenciát fedünk le, de a terrorizmus gyökereit illetően hát nagyon sok okot tudnánk felsorolni és ezek nem mindig állnak összefüggésben a külső határok védelmével. Ezt illetően viszont a legtöbbet kell tennünk, biztosítva a biztonságot, és azt is, hogy minden eh, illegális átlépést, határátlépést feltárunk. Volt egy kérdés még az NGO-k szerepét illetően, iránymutatásokat illetően, amelyeket a tagállamoknak kellene megfogalmazniuk. Van egy magatartási kódex, amit meg kell említenem. Ezt az olasz kormány fogalmazta meg 2017 nyarán, akkor került lefektetésre. És ha jól tudom, nagyon sok NGO úgy döntött, hogy aláírja ezt a magatartási kódexet, ezzel tulajdonképpen az olasz hatóságokkal és a Frontex-szel kapcsolatban álló más szervezetekkel is együttműködni kívánnak. Görögországban is egy hasonló folyamat indult el, úgyhogy ezek azok az iránymutatások, amelyekre támaszkodni kell az NGO-kkal való együttműködés során és a, az állami bűnöldözési szervezetekkel való együttműködés során. Elnök, egy pár percet szeretnék még majd adni a kolléganőnek is. Tunézia, hát a legtöbb bevándorló, vagy legalábbis a fele Tunéziából érkezik, de a szubszaharai területről is jönnek már migránsok Tunézián keresztül. és voltak aggályok a biztonsági megfontolásokat illetően is. Jól ismert brit újságok is megjelentettek híreket ezzel kapcsolatban. Végezetül pedig, hogy mi történik a regisztráció után, a hotspotban való regisztrációt követően. Hát a bevándorlók, akik jogosultak a nemzetközi védelemre, azokat a menedékjogi folyamatba csatornázunk, akik pedig nem jogosultak, akik gazdasági menekültek például, akiknek nincsen humanitárius oka annak, hogy, hogy befogadják őket, vagy család nincs már itt, azokat visszatérítik a származási országokba, amennyiben ez biztonságos országnak minősülő ország. Tehát nagyjából ennyit tudok mondani. Tényleg nem akarom visszatartani Fernández asszonyt, hogy ő is megválaszolja a neki feltett kérdéseket. Köszönöm. To... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sok időnk volt a válaszokra, általában ez nem szokott így lenni, és ennek nagyon örülök. Fernández asszony, köszönöm elnök úr, rövid leszek, ami az oktatáshoz való jogot illeti, illetve a hotspotokon a munkát, illetve a műveleteinkben a munkát, ezzel kapcsolatban orvosi szakembereket küldünk, de nem mi vagyunk felelősök az orvosi ellátás megérkezésért, ezt a befogadó tagország teszi. Tehát ez a kérdés természetesen nagyon aggasztó, és jelentős koordinációs munkát végzünk ezekben a kérdésekben. Amikor pedig a terhességről és a visszafordításról van szó, ez a kérdés folyamatosan újból és újból felmerült az elmúlt időben, és erről majd a következő áttekintés kapcsán a konzultatív fórummal beszélni fogunk, különösen ami a sérülékeny helyzeteket, embereket illeti. Erre nincsen standard az EU-ban arról, hogy abban az esetben, ha eh, egy hölgy terhes, egy nő terhes, akkor visszafordítható-e de reméletek sikerül majd elfogadható iránymutatást megfogalmazni, amely nem lesz kötelező érvényű az oktatáshoz való jognál. Ugyanez a helyzet, az oktatás ugye kérdéseket nem mi kezeljük, nem mi vagyunk ezért felelősek, és olyan esetben nem vagyunk jelen, amikor a kísérlet nélkül kis korúak megérkeznek, Kosztasszony kérdésre válaszolva. Itt mi nem vagyunk jelen, regisztrációs folyamatot, a fogadást végezzük, támogatjuk a hatóságokat a regisztrációban, és természetesen a, beazonosítás, személyazonosítás nagyon fontos annak érdekében, hogy ezt egy prioritizált formában továbbíthassuk. Ami pedig a csempészetet életi, ez egy nagyon fontos kérdés az elkövetkezendő időszakra nézve is, hiszen itt arról van szó, hogy ez jelentős mértékben növekedni fog, és a szervkereskedelem is részét képezi ennek a problémának. Ami pedig a, a panaszmechanizmusokat illeti, egyetértek önnel, a rendszer még nem kiforrott, nem olyan szintű, mint amilyennek ezt szeretnénk. Késlekedett a személyek felvétel rekrutálása, a rendszer kidolgozása. Először szerettük volna a saját belső folyamatainkat helyreállítani, felállítani, most pedig arra van szó, hogy akkor ez induljon el, valószínűleg több panaszra számíthatunk. Hagyok majd a teremben anyagot ezzel kapcsolatban. Először egy belső szervezetet szerettünk volna felállítani, és utána a panaszmechanizmust terjeszteni. A panaszok valószínűleg nem tükrözik a, a tényleges valóságot. Volt még egy kérdés a forrásokkal kapcsolatban. Számos kérdés hangzott el erre vonatkozóan. A jelenlegi szakaszban az én csapatomnak hat tagja van, engem is beleértve van egy további személy, aki az operatív műveleteket támogatja, konzultatív fórum titkársága, csak a fórum számára dolgozik, illetve a um, konfliktus megoldási mechanizmus az elmúlt év óta létezik, tehát csak haton vagyunk. Fabrice nevében mondom azt, hogy van három további olyan személy, asszisztens, aki majd ebben az évben még csatlakozik hozzánk, remélhetőleg 9 leszünk, de erre ennél eh, több eh, személyre lenne szükségünk. Köszönöm szépen, Fernández asszony. Spinelli asszony szeretett volna még pót kérdést eltenni, akkor parancsoljon. Egy nagyon rövid kérdésem Vagy lehet, hogy nem e, jól hallottam az összes válaszát, meg szeretném kérdezni azt, hogy meg tudja erősíteni azt, a líbiai zóna nem létezik. Előadásában erre kitért. Köszönöm szépen. Franciául fogok válaszolni, mivel franciául tette fel ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Nem gondolom azt, hogy a Zahi szón, zóna Líbiában egy lezárt kérdés, van egy egyoldalú nyilatkozat 2017-ből, az állam adott ki, és egy olyan helyzet alakult ki, ami hát igen csak furcsa, Ebben a zónában látjuk azt, hogy vannak libiai partőrök, akik a tengeren mentést végeznek, ami az együttműködést illeti, a Frontex és a libiai partőrség között nincsen együttműködés. De nem gondolom, hogy ez már lezárt dolog volna. Tudjuk azt, hogy van egy európai projekt, amelynek célja a koordinációs pont létrehozása, um, a megmentési központ létrehozása a Tripoliban. Ez egy európai bizottsági projekt, Olaszország dolgozik ezen európai alapokból, és Olaszország azt szerette volna, ha a Frontex Olaszországgal együtt tud dolgozni, mert szakértelmet illeti a, a partnerségben ami a civil missziót eh, illeti az Európai Uniónak, ezt az Európai Bizottság finanszírozza Líbiában. Köszönöm szépen, Ezseri eh, úr és Fernández asszony, köszönöm szépen a kollégáknak a kérdéseket. Elkezdjük majd a szavazást 11 óra 15-kor. Köszönöm. Colleagues, if you're ready, we can begin. Kollégák, ha felkészültek, akkor eh, kezdjük a szavazást. Mindenki helyet foglalt. elektronikusan szavazunk. megvárom, hogy minden kolléga leüljön, azért, hogy elkerüljük a baleseteket. Tudom, hogy van, aki repülőre megy, reptérre megy, de megpróbáljuk tartani az egyensúlyt, úgyhogy el is kezdjük. Kollégák, elkezdjük az első ponttal, a véleménytervezet szavazásával. Spépek úr jelentésével az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az útdíjak kifizetésének elmulasztására vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése az unióban átdolgozás. A Trumpban május 24-én szavaznak majd, Skripek úr készült, nem, akkor elkezdhetjük a szavazást. Mindenki leült, eh, helyet foglalt, és elkezdhetjük a szavazást. Kicsit fáradt vagyok. Huszonkettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Még mindig nyitva van a szavazást. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott. Mindenki szavazott. Rendben. Lezárom a szavazást. Elfogadva 23-as mellette. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva 24-ről megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 25-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 28-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 33-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a 34-es, megnyitom a szavazást. 34, 35, 36-osról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 40-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 41-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 42-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 43-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 59-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 60-as, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 62-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasva hatos, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva hetes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a 9-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadott, 10-es módosító mellette, illetve megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadott 12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 20-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 21-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 63-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elfogadva. 64-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. És a név szerinti végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 48 mellette, ketten ellene, 4 tartózkodás mellett elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Kedves kollégák, folytatjuk Stevens asszony jelentésével az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötése. Stevens asszony a szavazás előtt rövid nyilatkozatot szeretne tenni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, eh, elnök úr, kedves kollégák! A Libe nem régi ülésén előadást tartottam a témáról, és elhangzottak kérdések a jogi kötélhúzásról a tanácssal, úgy érzem, hogy elfogadhatatlan a tanács verziója, hiszen eh, az EU-nak közös a felelőssége, ezért eh, szerveztem meg az árnyékjelentéstevők ülését, azért, hogy a különböző eh, politikai frakciók meg tudjanak állapodni, és különböző jogi kiegészítéseket tudjunk fűzni Mindenhez remélem egyet tudnak érteni. Egyes módosító mellettem. Lezárom. Elfogadva kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva végső szavazás, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadva 47 mellette, 5 ellene nem volt tartózkodó. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Stevens asszony jelentése a kiegészítő jegyzőkönyv az Európa eh, Tanács eh, egyezményéhez a terrorizmus megelőzéséről. Ez a 14-es napi rendi pont. Amendment 1, the vote is open. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva a kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Elfogadva négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva, 49 mellette 5 ellene nem volt tartózkodás. Gratulálunk! Kedves kollégák! Következik az új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek ről szóló jelentéstervezet elfogadása, ami az ENSZ narkotikus drogokkal kapcsolatos egyezményével kapcsolatos, és az EU megfelelő jogszabályozásába is beépül ez. A tanács tájékoztatta a parlamentet, hogy itt erről az öt MPS-ről nem kell külön dönteni. Az ezzel kapcsolatos levelet megkapta, megkapta minden tag. A parlamentnek azonban vannak bizonyos fenntartásai, nem tudom, hogy a jelentéstevő kíván-e szólni a szavazás megelőzően. Nem. Elnéző, egy kicsikét gyors voltam, de nyilván szólhat, hogyha akarna. Akkor most kezdjük meg a szavazást. Majtapakazan Tortundia Ruiz, a jelentéstevő név szerint szavazunk, záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 53 mellette, egy ellene, tartózkodás nem volt, gratulálunk a jelentéstevőnek. És akkor most eh, következik a második MPS dosszióról a szavazás, az a 16-os eh, napirendi pont, szintén név szerint szavazunk záró szavazásként. Eh, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 52 egy arányban, tartózkodás nélkül. Gratulálunk a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 and I'll read them out in alphabetical order. Um, Candido Conde Pompido, Rachida Dati, Eva Jolie, Antonio Mura, Marius Vorniciano. You have received the list of candidates. Megkapták a eh, tagjelöltek listáját eh, az életrajzokkal együtt. Tehát eh, most elektronikusan fogunk szavazni. A jelölteket egymás után sorrendben fogjuk szavazásra bocsátani, úgyhogy kérem, csak az egyik jelöltre szavazzon mindenki, a többi négy jelöltre, jelöltel szemben szavazhatnak, vagy pedig tartózkodhatnak. Tehát a lényeg az, hogy csak egy jelöltre szavazhat mindenki. És a többi esetben pedig tartózkodnak. És a tartózkodáshoz proaktívnak kell lenni, tehát vagy ellene szavaznak a többi ellen, vagy pedig tartózkodnak. Nem tudom, hogy ez így világos-e. Azt nem lehet, hogy nem szavaznak ami egyébként normál esetben tartózkodásnak minősül, de itt eh, az Európai Parlamentről lévén szó proaktívan kell tartózkodni, tehát valamit kell tenniük, hogy tartózkodjanak. Gondolom, hogy ezt eh, tudták követni, tehát csak egy jelöltre lehet eh, és titkosan szavazni. Mindenki készen áll. Nos, akkor még egyszer olvassam fel a jelölteket? Tehát még egyszer olvasom a jelölt nevét, és akkor szavazhatnak. Először, és most ABC sorrendben Candido Condei Pompidóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. tehát nem kell akkor felolvasni az eredményt. A második, Racsi Dadati, megnyitom a szavazást. Lezárom. Iva Zsoli, a harmadik jelölt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A negyedik jelölt Antonio Mura. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És az ötödik jelölt Maria Sfort Vorniciano. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Akkor most még egyszer felolvassam. Nos, tehát akkor a megválasztott jelölt Rachida Dati asszony. So we have now, we go to the next, colleagues, we proceed to the next. A következő szavazás a média pluralizmus és szabadság az Európai Unióban. Barbara Spinelli a jelentéstevő. Mielőtt szavazunk, kíván-e a jelentéstevő szólni? Nem, köszönöm, inkább nem. Right. Um, Mr. Diaz de Mera, please. Diaz de Mera, kolléga. Köszönöm, elnök úr. Én csak a tiltakozásomnak szeretnék hangot adni, ami a Spanyolországra történő utalást illeti. Szerintem ez indokolatlan, nem fair és alaptalan. Köszönöm, akkor ezt feljegyeztük, és akkor szavazzunk. Egyes kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 92-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 93-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 96-os módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 101-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, 102-es, megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva. 103-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 104-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 105-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 106-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 110-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 111-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 112-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 113-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 3-as kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 119-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 4-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 124-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 125-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5ös kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 132-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva, 133-as. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 134-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 135-ös, 135-ös megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva 136-os megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. A 15-ös bekezdés a kult módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 138-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 139-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos kompromisszumos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 147-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 148-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 149-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 152-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 8-as kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 168-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 169-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 10-es kompromisszumos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os bekezdés a kult részéről. Megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 178-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 182-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 193-as, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 13-as kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13A kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Elnézést. A 13-ast elfogadtuk. A 13A kompromisszumosról szavazunk, megnyitom a szavazást. Kicsikét lassú ez a szerkezet. bocsánat, lassú a gépezet. Elfogadtuk. 13A kompromisszumos, illetve ez volt a 13A, lassan utolér minket a gép. A 197-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 200-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 201-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 203-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 204-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es bekezdés a kult részéről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 212-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 214-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 2.15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 2.16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 2.19-es. Megnyitom a szavazást. 2.19-es. Lezárom. elfogadva. 220-as, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk, 221-es, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. 222-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 223-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 224-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk 226-os, megnyitom a szavazást, lezárom elfogadtuk. 227-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk, a hivatkozások, megnyitom a szavazást az egyes módosítóról. Ez nem meglepő, lezárom. Kettes módosító, megnyitom a szavazást lezárom elfogadtuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 6-os, 7-es azonos módosítók. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. 11-es módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 12. es módosító megnyitottam. Lezártam. Elutasítva 13-as, megnyitottam róla a szavazást, lezártam. Elutasítva 14-es, megnyitottam a szavazást, lezártam. Elutasítva 15-ös, megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. 16-os a következő, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítva 17-es, megnyitottam. Lezártam. Elutasítva 18-as, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 19-es, megnyitottam Lezártam. Elutasítva. 21-es. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 22-es. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 23-as. Megnyitottam. Lezártam elfogadtuk. Jönnek a preambulumok, 25-ös, megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk, 24-es módosító, megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. 27-es, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 28-as, megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum, megnyitottam róla a szavazást, lezártam. Elfogadtuk. 34-es, megnyitottam, lezártam elutasítva. 37-es a következő, megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 38-as, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 40-es, megnyitottam. Lezártam. Elutasítva. 41-es megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 42-esről szavazunk, tessék. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 43-as, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 44-es és a 70-es azonos, erről szavazunk, tessék. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös, megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 46-os, megnyitottam. Lezártam elfogadtuk. 47-es, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 48-as, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 49-es, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 17-es kompromisszumról nyitottam meg a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 55-ös módosító a következő. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 56-os a következő. Megnyitottam. Lezártam Elfogadtuk. 57-es, megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. 58-as, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 18-as kompromisszumról megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 63-as módosító. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 19-es kompromisszumról megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 67-es módosító. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk 68-as, megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. 20-as kompromisszumról megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum, megnyitottam, lezártam. Elfogadtuk. 78-as módosítóról megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 80-as a következő. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 82-es. Megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. A júri paragrafusait illetően a nyolcassal kezdünk, megnyitottam a szavazást, lezártam. Elfogadtuk, kilences bekezdéssel folytatjuk, megnyitottam a szavazást, lezártam. Elfogadtuk. 15-ös bekezdés, Júri féle, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. 23-as a következő, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Jönnek a kult paragrafusai, a hatos bekezdése kezdjük, megnyitottam a szavazást bezártam, Elfogadtuk. 18-as a következő, megnyitottam róla a szavazást. Bezártam. Elfogadtuk. 22-es, megnyitottam róla a szavazást. Lezártam. Átment. 23-as, kultféle módosító. Megnyitottam. Lezártam és átment. És akkor a végszavazás következik népszerinti szavazással, megnyitottam. Lezártam a szavazást, és 44 plusz 3 ellenében 4 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Jurek úrnak ügyrendi felszólalása lenne. Köszönöm szépen. Szerettem volna csak azt elmondani, hogy kisebbségben vagyunk. Yes, that's still recorded. Thank you. Jó, akkor ezt jegyzőkönyvezzük. Colleagues, that's the end of Kollégák, így a szavazás végére értünk, és a mai ülésünk végére is. Egyebek alatt nincs bejelenteni való. Április 9-én lesz a következő fordulónk, tehát a végére értünk a mai megbeszéléseinknek. Mindenkinek nagyon szép húsvétot kívánok, jó szünetet. Köszönöm mindenkinek. Jó pihenést kívánok. A well-deserved break. Azt gondolom, jól megérdemelt szünetről van szó. Ha mindenki olyan fáradt, mint én, akkor élvezik ki ezt a húsvéti szünetet.